Dear colleagues, Kedves kollégák, kezdjük meg a délutáni munkát. Itt elérkezett az idő. Általában nagyon nehéz időben elkezdeni a délutáni munkát, de tegyünk meg mindent, mert csak másfél óra áll rendelkezésre az eszmecserére, és nagyon fontos vendégünk van. Ugyanis Krisztiana Figueres asszonyjal fogunk eszmét cserélni, aki az UNFCCC főtitkára, és először is szeretnék köszönetet mondani Krisztina Figueresnek, hogy eljött hozzánk ma délután a mostani eszmecserére amely a Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlatváltozási megállapodásról szól. A szakbizottságban szeptember 23-án fogunk szavazni a jelentésről, és a jelentés, tartalmaz a, a jelentés majd a mandátumról szól, amely a tagállamok rendelkezésére áll a COP21 csúcson. Az éghajlatváltozások nagyon komoly kihívás elé állítanak bennünket, enyhíteni, illetve alkalmazkodni kell hozzájuk. A, az erőfeszítések három fő dologra irányulnak. Az egyik az, hogy Párizsban a COP21 csúcson legyen megállapodás, jogilag kötelező nemzetközi megállapodás a 2020 utáni időszakra, ami a 200 fokos a célkitűzésnek feleljen meg, de közben az egyenlő és fenntartható fejlődést is tartsuk tiszteletben. A második dolog, hogy sürgősen megerősítsük, illetve kibővítsük azokat az intézkedéseket, amelyek az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkoznak 2020-ig, és ebben a tekintetben az Európai Parlament nem végiben adta meg a jóváhagyását a dohai módosítása, annak érdekében, hogy az EU a kötelezettségvállalásai teljesíteni tudja a kiotói jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakában. A harmadik dolog pedig az, hogy a fejlett országok finanszírozását növeljük, annak érdekében, hogy az éghajlatváltozás hatásait enyhítsük, ehhez alkalmazkodjunk, technológiai fejlesztések történjenek, illetve legyen transfer és kapacitás kiépítés a fejlődő országokban. Ez a zöld éghajlat alapnak megfelel, és a kötelezettségvállalás pedig legyen 100 milliárd amerikai dollárnak megfelelő évente 2020-ig. Tehát, Krisztiana Figueres asszony, önnek adom meg a szót, biztos vagyok benne, hogy a szakbizottságunk már kíváncsian várja, hogy mi az ön mondani valója a COP21 találkozó előtt, és hogy milyen megállapodást érnek majd el decemberben Párizsban. Köszönöm szépen a meghívást, mindig nagyon jó itt lenni önök között, és nagyon jó látni a régi barátokat, de az új arcokat is. Szeretnék köszönetet mondani a támogatásért, amelyet önöktől kaptunk a második kötelezettségvállalási időszakkal kapcsolatban. A tagállamokban most ugye a nemzeti ratifikáció zajlik, remélem, hogy ez majd gyorsan lebonyolódik. Politikai szempontból is fontos ez, és annak a megerősítése, hogy valamennyi ország, amely jogilag kötelező intézkedéseket fogad el, valóban végre is kívánja hajtani ezeket. Nagyon fontos tehát ez a politikai üzenet, amelyet éppen Párizs előtt küldenek ezzel a ratifikációval. Tehát köszönöm szépen, és örömmel várjuk, hogy a tagállamok lezárják a ratifikációs folyamataikat, és így mindenkit hozzáadhatunk a listához. Két dologról szerettem volna beszélni ma délután itt önökkel. Az egyik az, hogy gyorsan kitérnék arra, hogy hol is tartunk a folyamatban, nem fogom önöket elárasztani rengeteg apró részlettel, csak nagy vonalakban beszélek, és aztán pedig majd reagálnék valamire, szerintem mindannyiunk közös érdeke az, hogy az ambíciót meghatározzuk. Tehát mi, mik legyenek az ambícióink Párizsban. Először azonban a folyamatról gyorsan szólok néhány szót. Örömmel fogják hallani tőlem, hogy jelenleg már ott tartunk, hogy fogalmazzuk az első szövegtervezetet, tehát a pont nullásat, elnézést, hogy ezt nyelvezetet használok, de hát ugye vannak itt, akik már négy éve dolgoznak ebben, ezen a témán. Ez olyan, mintha az ember négy éve várná a gyermekét. Most már mondhatom, hogy a fej lassan kibújik, és október első hetében lesz látható majd az újszülött. Ekkor kerül ki a Párizsi megalapodás szövege a közvélemény elé, nyilván azzal a döntéssel e-, együtt, ami a megalapodáshoz tartozik. De mindenképpen azt már el tudom mondani, hogy nagyon termékeny eh, munkafolyamatban veszünk részt, és egészen meglepő lesz az előrelépés a jelenleg elérhető dokumentumhoz képest. Tehát október első hete lesz egy fontos hét, ami remélhetőleg majd mosolyt csal az önök arcára is. A folyamat után, ugye nyilván lesz októberi ülés, novemberben ugye a COP előkészítő ülése, és aztán pedig nyilván a párizsi megállapodást el is fogadjuk remélhetőleg decemberben, hogyha minden jól megy és remélhetőleg ez késlekedés, és mindenfajta drámai jelenet nélkül sikerül megtenni. Ami a tartalmat illeti, nagyon sok különböző részletről beszélhetnék, tehát a Párizsi megállapodásban több különböző dolog szerepel. Én szerettem volna az ambícióról, az ambíciókról beszélni. Tehát ugye mindannyian fel kell, hogy tegyük magunknak a kérdést, azt, hogy ezt hogyan lehet megteremteni. Én azt mondanám, hogy három meghatározó tényező van, amely ezt befolyásolja, a párizsi megállapodásban és az idő folyamán ezt megteremti. Az első gyakorlatilag a kiinduló pont, mondhatnám úgy, hogy az alapvonal, tehát ugye a nemzetileg eldöntött hozzájárulások, és nyilván az Európai Unió itt korán lépett, és ezt szeretnénk megköszönni, de most egyébként már 62 ilyen van, és arra számítunk, hogy még a határidő előtt lesz egy-két újabb, tehát gyakorlatilag majdnem ott tartunk, hogy a globális kibocsátásoknak a 70%-át lefedjük. Évvégére valószínűleg túl is lépjük a 70%-ot. És ez mit jelent? Ez nem a teljes ambíciónk. Ez a kiinduló pont, mondom még egyszer olyan cél, amelyet jelenleg az országok be tudnak vállalni, tehát a jelenlegi technológiákkal, amelyek rendelkezésre állnak, illetve a jelenlegi tőkeáramlásokkal. Viszont jogszabályváltoztatások is lesznek. Ez azt hiszem a, ezeknek a kötelezettségvállalásoknak ez még a bennük rejlő erőssége, hogy a az újonnan megszületett jogszabályok is majd egy újabb lendületet adnak a munkának. De ezek az INDC-k, tehát az egyes kötelezettségvállalások nem fognak kettő fokig eljutni, tehát nem tudják megteremteni ezt a két fokos ö, célunkat. Viszont, ha nem lenne UNFCCC folyamat, akkor az évszázad végéig 45%-os emelkedés lenne. Ehelyett ugye csökkentjük majd. Ezt az évszázad végéig mondjuk a 45 helyett 3 fokos emelkedés lesz csak. Tehát jelen, azért jegyezzük meg, hogy a 45-nél nagyon-nagyon sokkal jobb a 3 fok, de azért nem teljesen elfogadható. Tehát a szándékunk az nem csak az, hogy a kiinduló pontot megállapítsuk, mondjuk nyilván a szokásos ügymenettől eltér ez a kiinduló pont, ez az egyik dolog, hogy itt vannak ezek az ambíciózus kötelezettségvállalások. Azért azt is tudjuk, hogy a párizsi megállapodás nem lesz egy statikus megállapodás, hanem gyakorlatilag elindít egy folyamatot, ami egyre növeli ezeket a kötelezettségvállalásokat. és az azt jelenti, hogy körülbelül 5-10 évente, még erről nem született döntés, valószínűleg inkább 5 évente, mint 10, az országok újra összeülnek, és áttekintik, hogy hogy megy a végrehajtás, és a tudomány legújabb eredményeinek a segítségét fel tudják-e használni ahhoz, hogy még tovább javítsák a munkát. A harmadik dolog pedig, amit itt el kell mondani, az az, hogy legyen a párizsi megállapodásban nagyon világosan beépített vég cél, egy végső cél. Az ember nem ül be sem egy taxiba, sem a saját autójába, anélkül, hogy nem tudná, hogy hova akar menni. Tehát, ha felszállunk valamire, akkor tudatunkban van a végállomás, ahova megyünk, és közben a megállóhelyeken felmérhetjük, hogy mennyit haladtunk előre. Pontosan ugyanerről van szó, a tagállami kötelezettségvállalások az egyes mérföldkövek, de kell, hogy legyen egyfajta végállomás, amit látunk, és így fel tudjuk mérni, hogy ehhez köz, közben mennyivel jutottunk közelebb. Tehát így jól fel tudjuk mérni, a végső célunk természetesen az éghajlati semlegesség, tehát az, hogy az ökológiai egyensúlyt helyreállítsuk, tehát hogy amit kibocsájtunk, és az elkerülhetetlen, eh, az természetesen eh, visszakerüljön a körforgásba, tehát az abszorpció természetes módon bonyolódjon le. Ez gyakorlatilag olyan, mint egy háromszög, ez a három pont, de nyilván mindez nem jelenti azt, hogy most mindent megtettünk, vannak a, a tervezetben ezek a pontok, ezek az elemek, de hát nyilván rengeteg mindent kell még tenni, meg kell még erősíteni, beépíteni a párizsi megállapodásban, és így tovább. Tehát remélem, hogy önök jól tudnak olvasni a sorok között, és értik, hogy rengeteg a házi feladata még mindenkinek, aki azt szeretné, hogy a párizsi megállapodás olyan ambiciózus legyen, amennyire csak lehetséges. Most szólnék néhány szót a másik oldalról is. Ugye tudni kell, hogy ha ezt ennyire ambiciózusak vagyunk, akkor elfogadhatatlan az, hogy a megfelelő pénzügyi támogatás nélkül várjuk el, azt ugye a 195 országtól, aki aláírta, hogy ezt teljesítse. Mert mit jelent ez a fejlődő országok számára? A jelenlegi modelljüket gyakorlatilag a feje tetejére kell, hogy állítsák, hogy teljesítsék az elvárásokat. Ezért várunk a fejlett országoktól segítséget. A fejlődő országoknak etetni kell az egyre növekvő népességüket, a lakhatásokat meg kell oldani, és így tovább, és közben ezeket az éghajlati célokat teljesíteni. Hát ez kritikus fontosságú, ehhez elengedhetetlen az, hogy a fejlett országok támogatást nyújtsanak. Efelől semmi kétség, pénzügyi és szakmai, technikai támogatásra van szükség. Ez egy nagyon-nagyon fontos eleme ennek a kirakósnak. Végül pedig, ami még szintén az ambíciónkat illeti, azt is szerettem volna elmondani, hogy egyedülálló lehetőség van most itt előttünk. Az elmúlt hat évben nem mondhattuk ezt el, de most hivatalosan elismerhetjük az államokon kívüli szereplők munkáját, a helyi önkormányzatokét, a régiókét, a vállalatokét, minden egyes ágazatét, a civil társadalomét, és így tovább, mert ők reagálnak, és elég agresszíven népnek cselekszenek az éghajlatváltozással kapcsolatban, hogy ezt enyhítsék, hogy ehhez alkalmazkodjanak, és így tovább, és a párizsi megállapodás most egyedülálló esélyt biztosít arra, hogy az ő munkájukat is elismerjük, és hogy az ő hozzájárulásukat is mérni tudjuk. Hiszen ez a munka bizonyos mértékben lefedi a nemzeti tevékenységeket, viszont bizonyos mértékben ki is egészíti azt, az egyes aláíró államok munkáját, tehát segít a végső célokat elérni. Engedjék meg, hogy most csak ennyit mondjak, ez tulajdonképpen egy ízelítő az egészből, de nagyon szívesen válaszolok kérdésekre. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig eh, elkezdhetjük az első kérdéskört, és eh, rögtön Líze úrnak adom át a szót és szeretném megkérni, hogy a koordinátorok még maradjanak itt legalább két percig, ha lehetséges. Köszönöm szépen, köszönöm Figeres asszony, a fáradozásait köszönöm, az expozéját, köszönöm a Párizsi konferenciáért tett erőfeszítését. Tehát nagyon ambiciózus céljaink vannak, de nem indulhatunk ki abból, hogy Párizsban minden problémát megoldanak majd, és az sem lehet, hogy Párizs után egy nappal már leülhetünk és kény pihenhetjük magunkat a babérjainkon. De nagyon fontos az, hogy ebben a feladatban összetartsunk, és nagyon fontos az, hogy elérjük a két fokos végső célunkat. És ezt a célt pedig vegyük fel a szövegekbe is, ez is nagyon fontos. Mindenkit szeretnék bátorítani, és a konferencia előtt is szeretném figyelmüket a légi és vízi közlekedésre irányítani. Tokió óta már tudjuk, hogy mennyire érintettek ezek a közlekedési ágazatok, de az az érzésem, hogy a hajózásnál nem jutottunk előre. A légi közlekedésben, ha szerencsénk van, akkor 2016-ban esetleg jóban az államok majd megalapodhatnak abban, hogy 2020-tól ne legyen olyan kibocsátás növekedés, amelyet nem lehet valahogy kompenzálni, tehát például a kibocsátás kereskedelem eszközeivel például. Nagyon fontos az, hogy az európai ipar, a cementipar, a vasipar, amely nem is tud annyit csökkenteni egy bizonyos határ után, tehát 2030 után nekik is csökkenteni kell. Tehát a hajóközlekedés, a légiközlekedés nagyon jó elbánásban részesül más iparágakkal összehasonlítva. Tehát, hogyha az, tehát a kibocsátás kereskedelemnél nem érjük el a céljainkat, akkor nem elég az, hogy stabilizáció legyen, kompenzáció legyen, csökkentésre van szükség. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm. Az S&D kapszót, Gróte úr. Köszönöm szépen. Mindenki nagy akarattal rendelkezik, hogyha állásfoglalásokat kell megszavazni. Azonban az ördög a részletekben rejlik. És általában az van, hogy a szellem akar, azonban a hús gyenge. Péter Líze szólt a tengerhajózásról szólt, a légiközlekedésről. A mi frakciónk nagy energiával támogatja az, hogy itt legyen csökkentés, és hogy Európába szabályozzuk ezt. Nagyon jelentős az ellenállás, és reméljük, hogy a tárgyalásokban ez is majd téma. De én most egy másik témáról szólnék. Tehát összesen 20 millió ember menekül. Háború elől, más katasztrófák elől. A szakértők azt mondják, az Oxfordi Egyetem kutatói, hogy a klíma menekültek száma 200 millióra is felemelkedhet 2050-ig. Érdekelne, hogy erre mennyire készülnek fel nemzetközi tekintetben ez mennyire van napirenden. Hogyha nem veszük komolyan a problémát, akkor óriási menekült áradat zúdul Európára. A legszegényebbek kényszerülnek arra, hogy a kontinensüket. Hogyan vitáznak erről? Az egész kibocsátás kereskedelem. A reformra a klímakonferencia után kerül majd sor, láttam már a bizottság javaslatát, szerintem jó, kiegyensúlyozott, azon, azon nem tudom, hogy Európa szerepét hogyan látják benne. Tehát van, aki azt mondja, hogy nem tesznek eleget, van, aki azt mondja, hogy annyit teszünk, hogy az európai ipar versenyképességét veszélyeztetjük. Tehát érdekelne, hogy hogyan látják a helyzetet, Európát, hogyan látják kívülről. Thank you very much. Köszönöm. Görling asszony az ECR nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm Figueres asszonynak, köszönöm, hogy eljött. Örülök, hogy láthatom itt. Egy kicsit a párizsi folyamatra kérdeztem volna rá, a csúcsra és ami mögötte van. Tehát nagyon lassú haladást látunk. Úgy tűnik, hogy szeretnék felgyorsítani, aztán megint lelassul. Tehát most ismét úgy néz ki, hogy begyorsultunk. Tehát nyilvánvaló, hogy a nyomás nő, ahogy egyre jobban közeledik ez az időpont, és úgy gondolom, hogy öt tárgyalási nap marad a tulajdonképpeni kezdet előtt. Hogyan látja a technikai eszmecseréket? Politikailag is. Tehát technikailag Párizs kész lesz, illetve képes lesz arra, hogy egy gyors előrelépést hozzon. Thank you, Köszönöm szépen. Herbrandi úr az Alde nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Figeres asszony, hogy eljött hozzánk. El kell mondanom, hogyha én szavazhatnék arról, hogy ön vezesse Párizst, akkor azonnal szavaznék. De nagyon kemény nyilatkozatot tett, és nagyon fején találta a szöget. Szólt a jelen 70 százalékos széndiokszid csökkentésről globális szinten, amennyiben Kína, az Egyesült Államok és az Európai Unió már közel jut ehhez a 70 százalékhoz, akkor a kérdésem három egyéb nagy országra vonatkozik, nagy kibocsátó országra, és attól tartok, hogy ezek a jövő még nagyobbak lesznek. India, Brazília és Indonézia. Tehát szerintem ezek egyre többet bocsátanak majd ki. A kormányok már informálták az ENSZ-t, hogy ők mikorra várják a csökkentési potenciáljukat. India nagyon aggasztó, a legaggasztóbb közülük, és esetleg hallhatnánk néhány szót erről. És elnök úr, a finanszírozás, ez a 100 milliárd, amire szükség van, 2020 után hogyan, hogyan látja ezt a párizsi megállapodás kontextusában? És a költségvetési, progré, a költségvetési probléma az hosszú távú, hiszen itt hosszú távú kötelezettségvállalásról van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a GUE nevében Anna-Marie Minőr. Dank u wel, voorzitter. En... Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni én is Figueres asszonynak. Köszönöm, hogy eh, eljött ide hozzánk, hogy eszmecserét folytassunk. Egy... Mindenképpen el kell mondanom, hogy csodálom a bátorságát, hogy eh, egy ilyen feladatot vállal, és megpróbálja maga elől túlni ezt a békákkal teli talicskát. Tehát nem könnyű munkája, de ezt már mások is említették. Az INDC-k esetében, tehát a nemzetileg meghatározott hozzájárulás szándéka, az jó. A szándék jó. Mindenképpen ambiciózus, jó megállapodásra van szükségünk, hogy a katasztrófát elferül, elkerüljük. Juncker bizottsági elnök említette, hogy a következő menekült hullám majd klímamenekültekből áll. Szólt a nemzeti szintű csökkentésekről is, ez nemzeti szinten van, és 2018-ban pedig Baliban lesz majd a következő konferencia. Ez azt jelenti, hogy a gazdag országoknak segítséget is kell nyújtaniuk. Azonban a szándékok megvoltak, nemesek voltak, de a végrehajtásuk már más volt. És Párizsban nagyon fontos szerepet játszanak ismét a fejlődő országok, hiszen nem ők felelősek, hiszen mi iparosítottuk azokat az országokat. Tehát ez a mi felelősségünk. Azonban az országok mindenképpen rá vannak utalva, hogy behozzák hátrányokat. Egy holland közgazdász azt mondta, hogy itt egy ilyen fékező előny van. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tudnak megfelelő forrásokat beruházni. És úgy gondolom, hogy a fejlődő országok tanultak. A fejlett országok, az ipari országok hibáiból, hogy ne ismételjék meg azokat. Így az Egyesült Államokkal is már így tárgyalunk. A tárgyalásokat még nem zártuk le, Természetesen eh, itt a környezetvédelmi hatásvizsgálatok sem zárultak még le. Azonban eh, a CETA-val lezártuk a Kanadával folytatott tárgyalásokat, és itt eh, környezetvédelmi vonzatai is voltak ennek a dolognak. Hiszen egyre több a kibocsátás, egyre több metán kibocsátás van az állattenyésztés miatt, és így tovább. Szerettem volna megkérdezni, hogy levonta-e a tanulságokat ebből is. Köszönöm szépen, most pedig Bász Eichhout a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Welcome, uh, Mrs. Üdvözlöm, Figueres asszony, az Európai Parlamentben. Ismét nagy örömünkre szolgál, hogy eljött ide, sűrű naptára ellenére. Tehát köszönöm szépen még egyszer. Van néhány kérdésem, és olyan témákra koncentrálnék, amelyek Európára lehetnének nehezek, Európát tekintve lehetnének nehezek. Tehát először is a építő kockái. Tehát, hogyha tudjuk, hogy a jelenlegi ígéretek hogyan néznek ki az INDC-k, tehát, hogy minden ország szándékozik valamit asztalra tenni, akkor tudjuk, hogy eh, ez létfontosságú lesz, hogy ezt igazából hogy tudjuk a párizsi megállapodás nyelvére majd átfordítani. Európa számára mindig nagyon bonyolult, hogyha megnézzük itt a kötelezettségvállalási időszakokat, hogy eh, ahogy megtaláltunk egy bizonyos százalékot, akkor nagyon örülünk, hogy ezt európai perspektívból tíz évre megtarthatjuk, de azonban ez nem elég. Párizsi szemmel nézve valószínűleg 5 éves kötelezettségvállalási időszakra van szükségünk, és ez pedig azt jelenti, hogy Európa elérteni, elérné a 2025-ös célját, és nem a 2030-asról beszél. Európa ilyen pozicionálása lehet, hogy jó lenne, tehát esetleg át lehetne tekinteni az eddigi politikát. Hiszen tudjuk, hogy Európa hogyan viselkedik az ilyen áttekintési periódusokban. Tehát azt mondtuk, hogy 2020 előtt is ambiciózusabbnak kellett volna lenni a célnak, de Európában erről már senki sem beszél, hiszen akkor egy nagyon nehéz vita nyílt volna. Tehát, hogyha 2030 csak 2030-at fixáljuk le, akkor igazából elfelejtjük, hogy mit lehetne korábban tenni. Tehát éppen ezért szerintem egy öt éves kötelezettségvállalási időszakra lenne szükség hiszen eh, Európa akkor gyorsabban tudna lépni, mint hogyha 2030-ra koncentrálnánk. Pénzügyi tekintetben az európaiak mindig úgy érvelnek, hogy rengeteg klímafinanszározási lehetőség van, tehát ez egy ilyen PPP konstrukciók, azonban tudjuk, hogy a párizsi tárgyalások alatt nagyon sok fejlődő ország tekint majd Európára, és pedig úgy, hogy közpénzek vannak Európában ők nem akarnak minden évben meglepve lenni, mint most. Tehát Európa miben nyújtson több segítséget, mint a tanulmányokkal, amelyek azt bizonyítják, hogy ó, itt vannak a 100 milliók, nincsen probléma, tehát itt is érdekelne a véleménye. Tehát hogyan lehetne garantálni, hogy a pénzügyminisztereink egy picit jobban figyelnek erre is, míg jelenleg alszanak. Köszönöm. Thank you very much. And now for the group FDD. Most pedig az EFTD nevében. Pericini. Dottoressa Figueras. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Figueras asszonynak, hogy eljött hozzánk ma. Amit eh, kollégám most mondott, igen, hát tudjuk, hogy a fejlődő országok azt kérték, hogy legyen felülvizsgálata a nemzeti széndiokszid kibocsátásra vonatkozó terveknek, de hát az Európai Unió éppen a gazdag országok, ugye az Európai Unió amelyek a kibocsátások legnagyobb részét okozzák, nem teszi meg a kiegészítéseket, tehát azt mondta, hogy hát igen, a felülvizsgálat az tíz évente elég. Távol vagyunk attól, hogy elegendő legyen ez a tevékenység ahhoz, hogy 2050-ig két fokra mérsékeljük a hőmérséklet emelkedést, ezért azt hiszem el fog süllyedni ez a hajó, ez a megállapodás, hogyha nem lehet mérhető, igazolható, előre látható kötelezettségvállalásokat lefektetni az asztalra. Például én, raga, én beszélnék a széndiokszid abszorpciójáról, illetve az erre vonatkozó technológiáról. Most mi történne akkor, hogyha a földgáz kőolaj és az összes előforrást elégetnénk, akkor a légkörbe 2700 gigatonnányi széndiokszid jutna, és gyakorlatilag az új politikákkal ötször annyi ilyen energiaforrás lehet elégetni, mint jelenleg. Hát a fosszilis üzemanyagokat nem lehet felhasználni, ezeknek a felhasználását akkor tiltani kell, mert gyakorlatilag a hatás nulla, és már ennetszer halogatjuk ezt az egészet, és hagyjuk a jövőbeni generációkra a problémát. Tehát kérdezem, hogy valóban egy szénmentesítési politikát mikor fognak folytatni. Köszönöm szépen, és most Dornánó asszony. <coughs> Merci. Köszönöm. És tényleg hálás vagyok a titkár asszonynak, hogy eljött ide hozzánk. Ami a klímaváltozást illeti, e, ugye mi is e, hozunk olyan anyagokat és jogszabályokat, amelyeknek közvetlen hatása van az emberekre. Az ön e, helyzete azért stratégiai, mert egy sor országgal állnak kapcsolatba, amelyek különböző álláspontot képviselnek. Mivel az ENSZ koordinálja a klímaváltozás elleni fellépést olyan országok körében, amelyek egyébként gazdaságilag rendkívül eltérő fejlettségűek. Hogyan látja azoknak az országoknak a szerepét, akik úgy gondolják, hogy a gazdasági fejlődés útjába áll ez a fajta megállapodás. Ténylegesen remélhetünk-e egy megállapodást akkor, amikor a legnagyobb szennyező nem hajlandó vállalni kötelező szabályokat? és eh, mindenki más eh, Európa kárára szeretne megállapodni. Az Európai Bizottság eh, az Európai Bizottság által szorgalmazott lépések pedig hozzájárulhatnak a gazdasági hanyatlásunkhoz 2008 és 2015 között, illetve a 2008 és 12 között bekövetkezett üvegházhatású gáz felhasználás csökkenésnek nagy része a GDP csökkenés miatt következett be. Egy, egy ilyen folyamat folytatása az a lakosság életszínvonalát is, illetve a gazdaságunkat is negatívan érinti. Köszönöm a kérdést, és most pedig megadom a szót Figueres asszonynak aki válaszol az első kérdés csokorra. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a képviselőknek a jó kérdéseket. Megpróbálom ezeket csoportosítani, és az utolsóval kezdem, mert e, biztosítani szeretném önt arról, hogy a párizsi megállapodás az nem csak néhány országra hatna ki, hanem az összesre. És az összes ország elkötelezett, tehát úgy tűnik, hogy akarják a párizsi megállapodást, és az, a, az én álláspontom szerint gyakorlatilag ugye a célunk az az, hogy a GHG, tehát üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenjen, miközben a GDP továbbra is növekedhesse, és egyébként éppen ez a kihívás, amely a párizsi tárgyalófelek előtt áll. Um, egyes konkrét kérdésekre térnék most ki, amelyek konkrét országokkal foglalkoztak. Indonézia 2000 októberben fog csatlakozni, India is csatlakozni fog a tárgyalásokhoz, tehát én nekem az az érzésem, hogy a G20 országok az októberi határidőre teljesíteni fogják az elvárásokat, és így az összefoglaló jelentésben, amely november 1-ére esedékes, már figyelembe fogjuk tudni venni az ő adataikat. És India valóban egy nagyon fontos ország. Kínára nem, vonatkozóan nem tette fel a kérdést, de ők maguk is, mármint a kínaiak, is elküldik a vállalás tervezeteiket időben, tehát október folyamán. E, India egy nagyon érdekes e, ország ebből a szempontból, mert ugye politikai feszültségek vannak India és Kína között, amivel érdemes foglalkozunk, és Mori e, miniszterelnök egy probléma feloldó csúcs találkozóra hívott fel, amelynek célja az lenne, hogy a napenergiában érintett országok technológiai cserét, illetve e, ilyen jellegű közös munkát végezzenek. E, ugye ezekben az országokban egyébként az épületek szigeteléséhez való hozzáállás is teljesen más, mint e, nálunk. Tehát India technológiai megközelítést alkalmaz inkább, más országok szakpolitikai megközelítést alkalmaznak. Nyilvánvaló, hogy itt azért felmerülnek intellektuális tulajdonjogok, vagy szellemi tulajdonjogokat érintő kérdések, és pont azért, mert technológiáról van szó. De egyébként több más ország is nagyon érdekes megközelítést alkalmazott. Az EU-Kanada kapcsolatrendszerére nem reflektálnék, mert igazándiból ez nem ránk tartozik. Tehát van valami, amit mindenképpen meghagynék önöknek, mert önökre tartozik. Ami a tengeri kibocsátásokat és a repülésből fakadó kibocsátásokat illeti, az egyezmény úgy van kialakítva, hogy nemzeti emissziókat tárgyal, tehát éppen ezért a nemzetközi emissziók azok nincsenek lefedve. A különböző nemzetközi szervezetek, tehát a repülésügyi és a tengerészeti egy szervezetek is megpróbálják megtalálni a helyüket ebben a rendszerben, ott inkább a kibocsátások növekedésének megállítása történnek törekvések, és nem pedig a csökkentésére, tehát rövid távú csökkentés ezen a két területen nem várható és valószínű. Párizsban annyit tehetünk csak, hogy megpróbáljuk őket arra sarkalni, hogy eh, a növekedés megállításával szemben koncentráljanak a csökkentésre is, különös tekintettel a bioüzemanyagokra, eh, azok elterjedésére, eh, illetve az egyre hatékonyabban felhasználható eh, üzemanyagokra. Tehát ők leginkább az operatív hatékonyságra koncentrálnak jelenleg, mármint ezek az iperágak, de azt gondolom, hogy később lehetne őket is sarkalni elmozdulásra. Hogyan lehet kezelni a kikényszerített migrációt? Nos, ez egy nehéz és fájdalmas téma. Már most látjuk azokat a szomorú képeket, amelyekkel tele van a tévé, és igazság szerint az, amit most látunk, azt meg lehet szorozni százzal, ezerrel, akkor, hogyha nem sikerül ezt a folyamatot megállítanunk. Van egy sor olyan ország, amely a vázlatába e, a károk és elszenvedett károk e, rubrikába beírta azt, hogy e, náluk várható, illetve lehet számítani arra, hogy emberek elveszítik az otthonukat és hogy erre kell valami fajta intézkedéseket hozni. E, ezt mindenáron el kell kerülni, ezt a helyzetet nyilvánvalóan. Nekünk e, tehát az kárenyhítésre kell leginkább koncentrálnunk azért, hogy ne következzen be egy kezelhetetlen migrációs folyamat, amely egyébként, amelyre egyébként néhány ember már e, most is gondol és attól tart. Ami az 5-10 éves kibocsátásokat eh, illeti, eh, vannak olyan országok, amelyek 220, 225, 230-as célokról is beszélnek, nem tudom, hogy ezek mennyire fognak teljesülni. Kristálygömbbe belenézve azt mondanám, hogy az előre meghatározott futamidők elfogadhatóak lesznek, ugyanakkor lesz egy kollektív felülvizsgálati periodicitás, tehát lehet célokat kitűzni hosszabb időre, ugyanakkor a felülvizsgálat ütemezése az közös lesz. Tehát ha valaki tíz éves ütemtervet határoz meg, eh, akkor is felül kell vizsgálni annak teljesülését, mondjuk öt évnél, hogyha eh, öt évben állapodunk meg, és úgy látom, hogy az öt év lesz a nyerő, tehát legalábbis egyre több ország eh, indult el abba az irányba. Azok az országok, amelyek tíz éves kitekintéssel számolnak, azok is a felülvizsgálati időszaknál elfogadják, a, hajlamosak elfogadni az öt évet. A sorok közt olvasva látszik, hogy a megállapodás szelleme az az, hogy nem annyira a büntetést, hanem a helyzetbehozást hozást kívánjuk középpontba, középpontba állítani. Majd meglátjuk persze, hogy hogy néz ki a végleges vázlat, de alapvetően ezt az időzítésbeli problémát ezzel a megközelítéssel vizsgáljuk. Ami a különböző szintű munkavégzést illeti, ugye itt a technikai és politikai munka között tettek különbséget, Érdemes észben tartani azt, hogy 2009 óta most először fordul elő az, hogy valójában nem kettő, hanem három szinten zajlik a munka. Van tehát egy technikai szint, amit a tárgyalók visznek, van egy közvetlen politikai szint miniszteri részvétellel, ugyanakkor van egy államfői szint, ami ugye magasabb, a csúcs szint, és ezt maga a főtitkár viszi, Holland elnök, perui elnök, Merkel asszony, a támogatói és főarcai ennek. Egyes vezetők elkötelezettek az iránt, hogy bevonják a többi állami vezetőt, mármint államfőt és kormányfőt éppen azért, mert hosszú távú a párizsi megállapodás. Itt nem, tényleg nem csak 5 vagy 10 évről van szó, hanem több évtizedre akarjuk kielelni az utat, vagy akár egy fél évszázadra. És Azért, mert egy hosszú távú és egy erősen átmeneti eh, transformációs folyamatról van szó. Eh, New Yorkban, szeptemberben, illetve Párizsban, november 30-án szintén eh, leülnek, és most is már az első napon ott lesznek az állam és kormányfők, nem pedig csak az utolsó napon, pont azért, hogy legmagasabb szinten támogassák a munkát. Tehát három szinten zajlik ez a munka, és ennek megfelelőek a kommunikációs csatornák is, a három szint is kommunikál egymással, és mi pedig, amennyire csak lehetséges, megpróbáljuk kiaknázni azt a kialakuló konszenzust, amely a szöveg körül látszik körvonalazódni különböző országok által javasolt szövegek közül. Most ami a szénkibocsátás mentesítési folyamatot illeti. Arra bátorítjuk az országokat, hogy ilyen tervet vezessenek elő a Párizsi megállapodás után, ami nem nagy eltérés az INDC-től. E, igazándiból a kérdés az, hogy mely ország hogyan valósítja meg ezeket a vállalásokat, de aztán ezek tényleg már olyan technikai kérdések, amelyek arról szólnak, hogy a párizsi megállapodás hogyan lesz több, mint írott malaszt, és hogyan lesz megvalósítva nemzeti szinten. Ugyanakkor a fejlődő világ tanul-e a fejlett világ hibáiból valóban, de azt is látják, hogy az iparosodott világ valójában a fosszilis üzemanyagokból tényleg nagy jólétet tudott kialakítani. Ehm, tehát azt is nézik a hibákon kívül, hogy a gazdag világnak milyen van, ami nekik nincs. Mert őszintén szólva minden ehm, ehm, fejlődő országnak joga és kötelessége is a saját lakosságainak a jólétért dolgozni, azt növelni. De értik ugye, hogy mire gondolok. Természetesen ez a vágyuk, és ez a joguk meg is van, és a politikai vezetőiknek pedig kötelességük, hogy ebbe az irányba dolgozzanak, ugyanakkor nyilván más módon kell elérniük ezt a jólétet, ami egy nagy kihívás. És ezzel el is érkeztünk a finanszírozás kérdéséhez valaki használta azt a kifejezést, hogy elbújni a jelentés mögött. Nos, persze ezt, ezt lehet mondani, de én úgy gondolom, hogy az OECD jelentés hasznos lesz, mert egy kiinduló pontot felvázol, illetve visszatekint a múltba, az UNFCCC munkájára megmutatja, hogy 2011-12-ben milyen pénzek álltak rendelkezésre. Az OECD anyag ugyanígy a 2013-as, 14-es pénzügyi áramlásokat is számba veszi és kezeli. Igazándiból ez lehetőséget biztosít arra, hogy tudjuk, hogy a magán és állami szektor milyen mértékben angazsálódott pénzügyileg, és aztán jön az a kérdés, hogy és aztán mi lesz, mit teszünk ezt követően. Mert 2020-ra ugye 100 milliárdról eh, van szó, eh, és egyelőre még nem vagyunk eh, ott, mert inkább 40-50 milliárdos felajánlás született, hogyha figyelembe vesszük a magánszektort és az állami szektort. Tehát nyilvánvalóan van itt egy elvárás, egy várakozás, hogy egy mérföldkő kerülhet, mérföldkő születhet, tehát 2020-ig megvan ez a 100 milliárd mit lehet elvárni 2016-ra, 2017-re, 18-ra, mi az, ami észszerűen elvárható. És azt gondolom, hogy nem észszerűtlen e, tudni, hogy mi történik, mert ezek folyamatban levő pénzügyi mozgások, és e, egyre egyre jobb befektetésnek látszanak a megújuló erőforrások is. Tehát e, szigorúan nyeresség alapon is egyre ígéretesebbek ezek, és így remélhető, hogy 2020-ra ez a 100 milliárdos összeg el lesz érve. Nos, ugyanakkor a pénzügyi információk azok különböző forrásokból érkeznek, csak úgy, mint maguk a pénzek, tehát nem tudom, hogy hogy lehet majd kialakítani azt az állomást, amelynek, eh, eh, amely a megállapodásban is szerepelnie kell, eh, és amely egyfajta fogadózónája lesz annak az információnak, amely a pénzügyi összegekről rendelkezésre áll. Tehát ezzel kapcsolatban még nincsen konkrét információ, de mindenképpen az érdeklődés homlokterében van az, hogy hogyan lehet egy ilyen pénzügyi Eh, elszámoló állomást kialakítani. how, excuse me, that was my choice question. How is the... E- a kedvenc kérdésem egyébként az, hogy eh, mi most az EU image külföldön. Nos, a, ami az image-et illeti, azt gondolom, hogy az ambícióban vezető, a határozottságban vezető szerepet játszik, és a, az önmagukról gondoskodásban is, illetve a felelős, önmagukért való felelősségvállalásban is vezető szerepet játszik az Európai Unió. Ezt nagyon méltányolják a partnerek, különösen a fejlődő országok nagyon méltányolják azt a szerepet, amit az Európai Unió játszik. Vannak olyan országok, amik csak nyomnak, az Európai Unió egyfajta húzóerőt, vonzerőt is képvisel, tehát ez az a szerep, amit a fejlődő országok különösen méltányolnak. Nyilván eh, a fejlődő országok többet akarnak, mindig többet, ez érthető is, de összességében eh, úgy látják, hogy eh, egy olyan modell az Európai Unió, amire, amire fel lehet nézni. És igazándiból az, hogy a az üvegházhatású gázok és a GDP közti köteléket átvágjuk, hogy a kettő csak együtt mozoghat felfelé, az, az egy nagyon fontos dolog, és ebben az EU vezető szerepet játszik. Köszönöm szépen. Most jönnek tehát a további kérdezők, egy percet tudok adni mindenkinek, és először Ivó Belet fogja kezdeni a sort. Kérek mindenkit, hogy ragaszkodjon az egy perchez. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm, Fékerez asszony! Két rövid kérdés. Először is az EU-ra mint mintára utalt, és Gróte kollégám szintén említette az RTS rendszert, ami ugye az egyik ilyen példa, hogy mi vagyunk, ahol mi példamutatóak vagyunk, megmentettük az LTS-t a katasztrófától a piac, stabilitási tartalék bevezetésével, nem tudom, hogy mi a véleménye más kontinensekre, ez hogy ültethető át, és hogy játszhat-e ez még Párizsban valami szerepet. A második kérdésem pedig a pénzügyi támogatásra vonatkozik. Ön utalt Indiára, a technológia transferre, és így tovább. Ami jó, de a jó pénzügyi támogatást másképpen is lehet értelmezni, tehát például ez megjelenhet technológia transfer formájában. És a második kérdés második része az ICAO-ra vonatkozik nem hiszem, hogy hamar megállapodásra jutunk. Az offsettinget hogyan értékeli? Én, ha Strasbourgba repülök, akkor 10 euróba kerül ez az offset, tehát hogy ellensúlyozzam a kibocsátást vajon ő szerint idealista lenne az, hogyha ezt elvárnánk, hogy mondjuk a járatokat lehessen így a kibocsátást ellentételezni, és fizet mindenki, nagyon sok pénz összegyűlne. Köszönöm, és most Zsip Pányol következik. Köszönöm, titkárasszony, és köszönöm, hogy eljött, valamint köszönöm a jó színvonalú válaszokat is, legalábbis amelyeket adott itt az első körben. Én az Európai Parlament raportőre vagyok a COP21 témában. Néhány szóban el lehetne magyarázni önnek azt, hogy melyek a fő csapás irányok itt az Európai Parlamentben. Mi azt szeretnénk, hogyha ez a modell, ez az ambíció, amiről ön is beszélt, ez hozzájárulna ahhoz, hogy az Európai Unió imázsa eh, jó maradjon, és eh, a különböző frakciók közti kompromisszumok tárgyalása folyik most. Mi úgy gondoljuk, hogy az EU-nak 40%-kal csökkentenie kéne a kibocsátást 2030-ig, 30%-ra növelni kell a megújuló erőforrások számát, illetve arányát, és a hatékonyságot 40%-kal növelni kell. Tehát azt gondolom, hogy ez egy globális megközelítés 2050-ig, a felülvizsgálat során pedig abban gondolkodunk, hogy az öt éves időszak végén lehet elemezni az eredményeket, és adott esetben hozzáigazítani a valós számokhoz az igyekezetünket. Aztán érdemes még beszélni arról, hogy mennyire a sarokköve a finanszírozás a COP21-nek, Eh, és eh, itt azt szeretném, hogyha ön többet mondana nekünk arról, hogy milyen innovációk kapcsolódnak azokhoz, eh, azokhoz a tervekhez, amelyek megfogalmazódtak. Thank you very much. Now... A 100, és a 100 milliárd dollárhoz is. Thank you very much, uh, Mr. Gunners. I'm right. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött. És valami nagyon furcsa dolog történt tegnap. Egy kormányváltás nagyon gyors lehet, és a politika megváltozása is követheti ezt. Tehát itt a klímaváltozás tekintetében valami pozitív, de ugyanúgy negatív is kiderülhet. Tehát igazából most, hogy kötelezettségek vállalunk, a kormányzatok változhatnak, változhatnak a politikák is, változhatnak a megközelítések is ebben a tekintetben. A második megjegyzésem a kínai helyzet tehát 2030 az igazából nagyon alábecsült, a, mit vállaltak csökkentésbe, tehát nem tudom, hogy ez most mit jelentene. Tehát ez Kína számára nagyobb kihívás? Ez a cél. Köszönöm szépen. Nils Torvald. Köszönöm, elnök úr. Itt a klímaváltozásra lefolytatott viták általában két megközelítésből indulnak ki. Tehát megpróbáljuk az államokat kényszeríteni valamire, a másik pedig az, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy fejenként milyen differenciát jelent ez, hiszen például Finnországnak 5 millió lakosa van, és van olyan, ahol 5 milliárd. Tehát természetesen ennek kiatása van a környezetre. Hát vegyük figyelembe a különféle országokat, a különféle adottságokat. Tehát ez az egységes recept mindenkire, ez szerintem nem működik. Tehát igazából ugyanúgy, mint ahogy nem osztjuk a születésnapjainkat sem. Ek úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Figeres asszony, hogy eljött. Csodálom az optimizmusát még akkor is, hogyha nem osztom. Nekem úgy tűnik, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentése és a klíma cél elérése, tehát 2050-ig ez a két fok egyrészt nagyon ambiciózus, másrészt pedig eh, imamalomként ismétlik a dogmát, hogy eh, növekedés kell, növekedés kell. Ez nekem valahol a környészögesítése. Van még egy kérdés, itt is elég gyakran szóval tettem már itt ebben a házban. Körülbelül 300 millió tonna húst termel a világ évente, a FAO 2050-ig a duplájából indul ki. A FAO mit szeretne tenni a hústermelés által generált kibocsátások tekintetében. Tehát mit szándékozik a FAO tenni? Felvezik ezt a pontot a klíma megbeszélésekbe, vagy a hús témáját egyszerűen kihagyják. Azért, mert a hús finom, és ebben a tekintetben az ember nem tanul semmit. Thank you very much. now Mr. Köszönöm, Jávor úr. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Három gyors kérdésem van. Az első, az INDC-k azért eléggé messze vannak a kétszázalékos céltól, és eh, hogyan, hogyan tervezik az ambíció növelését a párizsi csúcson? Hiszen itt igazából a lényeg az az, hogy ne legyen visszalépés. Nem az nem jelenti azt, hogy fel is gyorsítunk. Tehát hogyan próbáljuk elérni ezt a szintet. A második kérdés pedig az emberi jogok kérdése. Nagyon fontos az, hogy a helyi közösségek jogát és az egyes emberek jogait is természetesen hogyan próbálják előmozdítani. A harmadik kérdésem a klímatárgyalások nem elszigetelt dolgot képviselnek, és a fenntartató fejlesztési, fejlődési célokról is állandóan eszmecsere zajlik. Hogyan lehet garantálni a harmóniát? A célok, a vállalások között, illetve a klímaváltozások hogyan tudnak segíteni egymásnak, hogy a fenntartató világban jólét legyen. Köszönöm. Évi asszony. Köszönöm, elnök úr, én is itt vagyok. Én is szerettem volna az ets kapcsolatban feltenni egy kérdést, de egy más jellegűt, mint az előttem szóló kolléga. Az ember ugye abban reménykedik, hogy a gazdasági szükségleteket a környezetvédelmiekkel sikerül összehangolni, és ezt hogy és ez végre talán oda vezethet, hogy az ETS-t ki lehet terjeszteni nemzetközi szintre. De a mi véleményünk, véleményünk szerint Európában bebizonyosodott, hogy nem hatásos ez a rendszer. Az elmúlt években kiderült, négyszer felülvizsgálták ezt a normatívát, nem működött, nem csökkentek a kibocsátások, és tulajdonképpen az európai vállalkozások szenvedték meg ennek a bevezetését, pénzügyi spekulációnak, csalásnak adott teret, és erről van bizonyíték, a különböző ügyészségek folytattak is vizsgálatokat, többek között a milánói is. Én tehát az ilyen kedvezőtlen közösségi tapasztalatok nyomán szeretném öntől kérdezni, hogy a nemzetközi szintre emelése ennek a kapmegállapodásnak milyen lenne? Nem kellene esetleg új modelleket bátrabban megvizsgálnunk? Például a teljesen forradalmasítani azt a megközelítést, ahogy most a széndiokszidot kezeljük? Köszönöm, és Dálli asszony következik, mondja az elnök úr. Köszönöm, elnök úr és megköszönöm Figueres asszonynak, hogy eljött, és nagyon-nagyon érdekes ez az eszmecsere. Pozitívan, örömmel hallottam öntől, hogy az EU megkérdőjelezhetetlenül vezető szerepet vállal, és azért a felelősséget is. Hát emellett azért vannak aggájaink az Európai Unión belül is, és ezzel kapcsolatban kérdezem az ön véleményét. Például a lignittel működő erőműveket még most is építik az EU-ban, és a széndiokszid kibocsátásnak több mint a 10%-áért felelősek ezek az EU-ban. Jelenleg 19 üzem van, különböző vagy építési, vagy jóváhagyási, vagy tervezési fázisban. Kb. 40 év az élettartamuk. Vannak olyan EU-s országok, ez a második dolog, amelyek támogatják azokat a nagyvállalatokat, amelyek tengeren, a tengeren túl építkeznek ezek a széndiokszid kibocsátásnak több mint a 40%-át adják. Tehát nem, ez nem valami hazai kérdés, egy ország belügyeit érintő kérdés, hanem mindenkit érint. Nem lehet a szennyezést külföldre exportálni idézőjelben, miközben valaki nagyon magas, nagyon ambiciózus célkitűzéseket vállal. Mi az önbenyomása? Hajlandóak az államok valóban kezdeni valamit ezekkel a problémákkal? Köszönöm. Köszönöm. Visznyevszka asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, Szigeires asszony. Az MV szakbizottság fogadta most önt, hát az biztos, hogy egyetérthetünk abban, hogy 40%-kal csökkenteni kell a kibocsátást 2030-ig itt az EU-ban, annak érdekében, hogy egyáltalán a tárgyalásokat pozitív felhanggal lehessen megkezdeni Párizsban. De mindennek mi lesz a következménye? Ugye tudjuk, hogy az Európai Unió kibocsátásának csökkentése, ilyen jelentős kibocsátás csökkentés vajon hova vezet, miközben Kína és az Egyesült Államok és más nagy kibocsátók tevékenykednek, hát az rendben van, hogy mi ezt megtesszük, de a nemzetközi kibocsátási szintre ez hogyan fog hatni, hogyha mások nem követik a mi példánkat? Egyáltalán számíthatunk arra, hogy az év végéig valami fajta legalább a miénkhez hasonló vállalást tesznek ezek a szereplők, ezek a nagy kibocsátók? Köszönöm. Köszönöm. Federle úr következik. Köszönöm. Elnök úr, és köszönöm Figueres asszony, hogy eljött, és hogy nagyon világosan beszámolt nekünk arról, hogy hogy állnak a tárgyalások. Svédként azt mondanám, hogy ugyan Európa vezető szerepet játszik, de a svédek Európán belül is a vezető helyen állnak. Mi megpróbáltuk úgy megközelíteni ezt a kérdést, hogy megvizsgáltuk, hogy mi történik akkor, mi bekerül az nekünk, hogyha nem tesszük meg a lépéseket. Tehát mondjuk az államkasszának, a közegészségügynek, a mezőgazdaság által elveszített földterületek és egyéb hatások, tehát hogy mi, mibe kerül nekünk mindaz, ha nem cselekszünk. Hogy tudjuk, hogy mi forog kockán. Persze tudni kell azt is, hogy a globális hatásai az egésznek mik, nem csak a saját házunk táján kell körülnézni. Tudni kell azt is, hogy mekkora összegekről van szó, ha a befektetéseket emlegetjük. Nagyon sokan vannak, akik nem akarnak valóban befektetni, csak a költségekről beszélnek, és nem úgy tekintenek a változásra, mint valami fajta befektetésre. A 90-es években a széndiokszid kibocsátást és a GDP növekedést szétkapcsoltuk. Az átlag, EU átlag fölött volt a GDP növekedésünk, a világon a legnagyobb volt ez, miközben csökkentettük a kibocsátást. Nem mondom, hogy nincs tennivalónk, még sok mindent tehetünk, de itt a találmányokról, új cégekről, új munkahelyekről, új ágazatok megszületéséről van szó. És én ezt szeretném inkább még látni, erről szeretnék hallani, az eszmecserében, hogyha mindig csak költségekről és negatív hatásokról beszélünk, akkor nem tudunk előre haladni, de ez legalább egy pozitív felhangot adhatna, hogyha a, az értékekre gondolnánk. Köszönöm, mondja az elnök, és Torres asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm Figyeres asszonynak, hogy eljött. Egy dologra szeretnék itt összpontosítani, mert úgy látom, hogy erről még nem beszéltünk eleget. Az éghajlatváltozás elleni küzdelem kapcsán azért az is felmerül, hogy a gazdasági modellünket kellene egy picit átalakítani, mondjuk a városiasodás, a közleg, tömegközlekedés, az energiafogyasztás, a megújuló energiák használata, és így tovább, ezek mind-mind olyan kérdések, amelyekkel foglalkozni kellene illetve a demokrácia, ismerjük el az energia egyetemleges értékét, ne legyen energiaszegénység, ez az európai társadalom komoly rétegeit érinti. Az éghajlatváltozás ugye a fosszilis tüzelőanyagok felhasználása miatt alakult ki, tehát mi a bolygó felmelegedésében igencsak szerepet játszottunk, de most akkor ne adjuk el a szennyezésre vonatkozó licenszeket. Tehát ne alakuljon ki az a helyzet, hogy na, akinek több pénze van, akkor az most többet szennyezhet és ne legyen ez kevesek előjoga, hogy ők ki tudják fizetni, tehát ők szennyezhetnek. Nagy, bátorság van, nagy bátorságra van ahhoz szükség, hogy valaki felelős politikát folytasson, és ezzel álljon az állampolgárok, illetve a bolygón élő emberek elé. Szerintünk erre van szükség, és a leglehető lekeményebben kellene hangoztatni. Auken asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném mondani Krisztina Figeireznek, hogy nagyon jó az előadás, és nagyon örülök, hogy ismét megfelelt az elvárásainknak. Sokat hallottam önről, és valóban igaz, amit mondtak önről. Szükségünk van önre. Nagyon sok politikus úgy foglalkozik ezzel, mintha a természettel lehetne egyezkedni, és azt mondják, hogy hát igen, majd a természet még itt egy kicsit kibírja, ezt adja, azt adja, stb. Tehát nagyon örülök, hogy ön így beszél. Én azt kívánom, hogy bár csak a politikusaink, a vezetőink olyan világosan fogalmaznának, mint a Pentagon, vagy mint a NATO, vagy mint ön, hogy pontosan tudják, hogy miről van szó, mi történik akkor, hogyha nem lépünk, ha nem cselekszünk. A következőt kérdezném öntől. Tudna önke, ön bennünket biztosítani arról, hogy nem csak a pozitív dolgokról fog beszámolni az EU-s tagállamokkal kapcsolatban, hanem felmérnie azt is, hogy az EU negatívan hogyan járul ehhez hozzá idézőjelben negatívan, tehát a CCS-re és egyebekre gondolok, mert erre a fajta jelentéstételre is szükség van. Tudnunk kell, hogy az EU-s tagállamok mit nem tesznek jól, nem csak azt, hogy mit tesznek jól. Azért, hogy a teljes képet lássuk, és azért, hogy valóban reális kiinduló pontból rajtolva cselekedhessünk. Köszönöm. Köszönöm, jó lejnem. Ja, Köszönöm szépen. Üdvözlöm, Krisztina Figéras. Mindig is üdvözöltem, amikor itt járt. Hétszer találkoztunk már, és nagyon optimisták voltunk. Ezúttal dráma és késlekedés nélkül beszélt. Nem ígértem ezt. Nem, ígér, nem ígértem ilyet. Jó, akkor majd nyitunk egy pesgőt. Tehát szeretném megkérdezni, hogy csak péntekről szombatra, vagy szombatról vasárnapra is béreljünk -e szobát. Tehát általában pénteken végeztünk, de elképzelhető, hogy szombat délelőtt, vagy szombat este végzünk, de mindenképpen ott lesz nálam az a pesgő. Um, uh, tehát az ambíciónk az, hogy uh, klímasemlegesek legyünk a század második uh, felében, ez 2100, lehet, hogy ez egy kicsit hosszú, de 2050-ig elképzelhető egy cél, tehát az ENSZ egy 60%-os csökkentést javasolt, a kínaiak igazából ezzel nem érzik magukat olyan jól, tehát eh, mi a helyzet ezzel a 2050-es konkrét szöveggel? Tehát a finanszírozás az a nagy kérdés, ez az utolsó, amit meg kell oldanunk, és a péntek szombatra érkező éjszaka itt van ezek a milliárdok, néhány kolléga megkérdezte, tehát nagyon nehéz lesz a pénzügyminisztereknek 2020 utánra elfogadtatni a kormányaikkal. Nem tudom, hogy van a főigazgatások között egy általános, átfogó koncepció, hogy ez hogyan oszlik meg 2025-ig vagy 2030-ig között. Thank you very much. Köszönöm. Most pedig Dansz. Köszönöm. Köszönöm. Figresz asszony, hogy eljött. Nagy örömömre szolgál látni ezt a kötelezettségvállalást, amelyet Limában vállalt. Nagyon kemény dolgozott, és rendkívüli feladata van, rendkívüli módon teszi ezt, és semmi jelen nincs annak, hogy renyhedne az energiája. Tehát köszönöm szépen, hogy eljött ma ide, és hogy elmondta, hogy mik lesznek a következő lépések. Tehát itt a megfelelőség, hogy Öszt együttesen szeretnénk egy olyan rendszert, amely inkább bátorít, mint kényszerít egy megállapodást. És nemzetközi, tagállami szinten is értelmes ez. De különféle országok vannak, különféle nemzeteknek, és nekik pedig különféle módszereik vannak. Tehát vannak lentről jövő kezdeményezések, és ezek pedig bátorítják az államokat. Tehát néhány alapvető kötelezettségvállalás már volt a 2010-es Cancúni megállapodás például. Hát most a meglévő eszközök mellé esetleg lehet-e más tiszta fejlődési mechanizmusokat létrehozni? Tehát itt van a zöld alap, ez is olyasmi, ez pedig lehetővé tenné azt, hogy a, a szervezetek a alap szinte mozgó szervezetek is bátorítást kapjanak. Köszönöm szépen. A következő Horiste Bums képviselő. Gracias, presidente, y bienvenida. Köszönöm. Üdvözlöm. Figueres asszony. Konkrétabb dátumokra, információra lennének szükség, amit említett tehát azt mondta, hogy a pénzügyi támogatás nagyon fontos a fejlődő országok számára. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió sokkal többet tehetne. Tehát például a kutatásfejlesztés területén ezen koncepciók tekintetében. Tehát sokkal koherensebbek, sokkal igazságosabbak és szolidárisabbak is lehetnénk. Néhány tagállamban a megújuló energiaforrásokba történő befektetések, beruházások nem növekeznek, hanem vissza is esnek. Tehát most mik a realisztikus elvárásai? Az NGO-k tekintetében, a civil társadalom tekintetében, természetesen az ön hozzájárulása is észlelhető. Tehát szeretném megkérdezni, hogy mennyire elégedett ezeknek a szerveknek a szerep vállalásával? Vagy gondolja, hogy fontosabb szerepet is játszhatnának mondjuk más szinten? Tehát például hogyan lehetne ez ambiciózusabb is, amire készülünk? Köszönöm. Örülök, hogy itt van. Az erdőgazdálkodás nem említette senki ezen a mai délután. Északon is délen is nagyon fontos szerepet játszik, eh, hogy eh, a széndiokszidot befogja. És eh, Észak-Európában, az Európai Unióban úgy tudom, hogy az erdők a kivezetett széndiokszid 10%-át nyelik el. Tehát az Európai Parlamentben is beszéltünk többször az erdőgazdálkodásról, nem kötelező érvényű, nincsenek előírt számok. De mindenképpen növelni kell az erdők számát, méretét, és sokkal jobban fel lehetne használni az erdőket, a fákat a széndiokszid elnyelésében. És globális tekintetben délen pedig reménykedhetünk, hogy ne írtsák az erdőket. Nagyon fontos. A norvég kormány például a perújaknak fizetett, hogy ne írtsák az esőerdőt. Ezt ki lehetne terjeszteni, igazából, tehát így országokat lehetne ikresíteni, mondjuk Németország, Bolívia, és Németország fizethetne Bolíviának. Tehát Nagy-Britannia például Uruguaynak fizetne, hogy ne vágjanak ki fát. És ezek a pénzek pedig újabb forrásokat jelentetnének, de szerintem az erdőgazdálkodás kulcs szerepet játszik. Thank you and... Köszönöm. Az utolsó felszóló Kádenbach kollég. As I'm eager to hear your answers, I... Kíváncsi vagyok eh, a válaszaidat. tehát legalább 11 percre szükség, hogy mind megválaszolja. Thank you very much, and now... Köszönöm. Akkor eh, most eh, jön az a fontos része ennek a mai eszmecserének, eh, amikor is eh, Figuréde asszony válaszol ezekre a kérdésekre. Nem tudom, hogy 11 perc alatt eh, hogy lehet válaszolni ezekre a kérdésekre. Mindig ezt csinálják a vendégeikkel? Okay, thank you. Um, let me see, uh, uh, where do I start? Let me... Hogy is kezdjem, hol is kezdjem? Sok kérdés foglalkozott a finanszírozással. és elmondható, hogy az egész világ keresi azokat az innovatív eszközöket, amelyek révén kockázatát le lehetne venni a beruházásoknak, vagy más néven, hogyan lehetne az egyre szűkösebb erőforrásokat eh, fel használni annak érdekében, hogy a magánberuházásokat vonzzuk ezekbe a beruházásokba. Tehát e, ebben a kutatásban egyébként a fejlesztési bankok, a kormányok mind részt vesznek. Kérték, hogy adjak konkrét példát az innovatív gondolkodásra. Erre egy példa lehet az az, hogy a többoldalú fejlesztési bankok összesen 500 milliárd dolláros tőkén ülnek, csücsülnek, amit összegyűjtöttek az, a működésük során, és azon gondolkodnak, hogy hogy lehetne ezt multiplikátors hatás révén jobban kiaknázni, és hogyan lehetne kihitelezni olyan országoknak, amelyek a klímaváltozáshoz szeretnének hozzáigazodni, e, azt e, csökkenteni. Nyilván ezt nem próbálták még ki eddig, akkor egy új fejlemény a zöld kötvények e, ügye, illetve vannak egyéb pénzügyi eszközök, amelyekről most szó van, de összességében nagy keresgélés folyik annak érdekében, hogy hogyan lehet eh, ezeket a projekteket megfinanszírozni, például hogyan lehet az erdőtelepítést, eh, illetve az erdőgazdálkodást eh, megfinanszírozni, és hát erre példa lehet Norvégia megállapodása Perúval, de alapvetően az erdészeti célra szánt pénz az teljesítmény alapú kéne, hogy legyen, tehát igazándiból az eredményekre fizetnének a donorok. Ez azt gondolom, hogy egy jó ötlet, mert az erdőgazdálkodás az egy elég bonyolult terület, ugyanakkor mind az éjszak, mind a dél számára rendkívül fontos. Tehát ha valami, akkor ez az a terület, ahol azt gondolom, hogy a globális megértés eh, itt eh, kezd bekövetkezni, hogy hogyan zajlik ez a művelet, és hogyan lehet hozzárendelni a pénzeket ezzel kapcsolatban. Tehát kapunk jó híreket. Nem kapunk viszont jó híreket a 2020 utáni finanszírozással kapcsolatban. Tehát itt, ha önök tudnak tenni valamit ennek érdekében, mert jelenleg igazándiból arról szól a dolog, hogy 2020-ig hogy lehet felhajtani a 100 milliárdot. E, a 2020 utáni finanszírozással azonban nem igen foglalkoznak, nem kap annyi figyelmet, amennyit megérdemelne. Ha önök ezt a előre tudják mozdítani, akkor, e, akkor nem következik az be, hogy 2020-ig megvan a 100 milliárd, és aztán vége, mert nem szabad nagyot vége legyen. Tehát e, ehhez kérem az önök támogatását, segítségét. Ami az INDC-ket illeti, az INDC-k eh, azok eh, eh, azok a jövőben is ugye végre lesznek hajtva reményeink szerint, és azt gondolom, hogy ezek a hozzájárulások növekedni fognak. Leginkább azért, mert nemzeti érdekről van szó. Igazándiból nem kötelezi senki az országokat, hogy olyasmit tegyenek bele a vállalásai közé, amelyek ehhez nem fűződik érdekük, már pedig a nemzeti önérdeknél nagyobb felhajtó erőt nem ismerünk, tehát eh, ezért gondolom azt, hogy a nemzeti érdekből szemlélve nyilvánvalóan ezeknek lesz globális pozitív kihatásuk, de helyi szinten nemzeti érdeknek tűnnek, és éppen ezért eh, úgy gondoljuk, hogy ez, ez önmagában eh, elég a nemzeti érdekeknek megfelelően, de a globális célok érdekében haladnak előre a dolgok, ami korábban nem így volt. Teljesen egyetértek azzal a képviselővel, aki azt mondja, hogy allergiás a, azokra a megoldásokra, ahol mindenki minden problémára ugyanazt a megoldást ígéri, tehát ez a, az egykaptafára készült megoldás, ez, ez nekünk sem áll szándékunkban. A jelentéstétel eh, határozottsága és a eh, teljesítés igazolás az az, ami ellensúlyozni fogja azt a eh, nagy rugalmasságot, amit a, az országok élveznek a Párizsi megállapodásban. Szén és Kína 2030-ban mondja azt, hogy csúcsra futnak az emissziók, E, ugyanakkor van impresszív ajánlása is e, Kínának. E, korábban szó se volt arról, hogy a kínaiak vállalják azt, hogy mikor lesz a széncsúcs, a szénkibocsátás csúcs, és azt mondták, hogy 2020-ba futtatják fel ezt a csúcsra, és valójában már a tavalyi év azt mutatja, hogy a szén felhasználás Kínában csökkent, megint csak nemzeti érdekről van szó, Isten áldja a nemzeti önérdeket, eh, mert visz minket előre. A húst nem fogjuk eh, bevonni a megállapodásba. Ez egy több évtizedes, nagyon széles körű megállapodás, eh, még az energetika területén is, ami gyakorlatilag ugye a központi eleme ennek, a, ennek az anyagnak, technológia specifikus ajánlások nem lesznek, éppen ezért húsra sem történik utalás. Sajnálom, mert én is vegetáriánus vagyok, de biztos vagyok abban, hogy majd alulról fölfele építkezve ezek a lépések is meg lesznek lépve. Ugye? Három kérdést öntett föl, elnök úr. Hogy is került ide mellém? Nos, ami a mozgó célpontot illeti, ugye a Ratchet Ingle mozgó célpont, Eh, ezért is fontos, mi a végcél. Mert eh, ahhoz, hogy eh, hogyan van, hogyan teremtsük meg az, az irányát ennek, ehhez meg kell határozni a végcélt is. Tehát itt most van egy politikai, politikai lendület, de nagyon örülnék, és ezért is mondom, hogy nagyon kritikus, az az, hogy a század második felében el kell érnünk a klímaneutralitást, mint célkitűzést, és ebbe az irányba kell elmozdulnunk. Emberi jogok vonatkozásában ugye az emberi jogok, a gender egyenlőség és nem egyenlőség politika megfelelő átmenet a munkaerő szempontjából, a jövő generációk jogai, ezek mind olyan kérdések, amelyek a nagy kép kialakítását befolyásolni fogják. Tehát konkrétum nem lesz a szövegben, de az egész szöveg ezen elveknek lesz alá alárendelve, beleértve az emberi jogokat is. Tehát hogyan lehet koordinálni az SDG-kkel, tehát a fenntartató fejlesztési célokkal ezt az egész folyamatot, Nos, az SDG-k, a fejlesztési célok megfogalmazása nekünk tetszik. Itt az energia és erdőgazdálkodás vonatkozásában konkrétan összefüggnek a klímával, és úgy gondoljuk, hogy ezek akkor majd egymásba illeszthetők lesznek, sőt megerősítik, felerősítik egymást ezek a célkitűzések. Ami a szénerőműveket és a finanszírozást illeti, biztos vagyok abban, hogy önök is tudják, hogy egyre több kereskedelmi bank leginkább a fejlesztési bankok, vagy olyan országok, amelyek kétoldalú támogatást nyújtanak, egyre inkább vonakodnak a szénerőművek finanszírozására, és ez egy olyan trend, ami az elmúlt 12-18 hónapban felgyorsult. Ez egy olyan trend, amit üdvözlünk, mert tudjuk, hogy a foszilis üzemanyagok milyen szerepet játszanak ebben az egész folyamatban. Van olyan meglátás is, hogy az EU mellett a többi nagy kibocsátó nem követ, az EU-t, ugyanakkor, ez, ez alapvetően igaz, ugyanakkor a 72 ország már benyújtotta az IMDC-jét, tehát a hozzájárulási javaslatát, és várható, hogy nagy kibocsátók ezt a közeljövőben szintén megteszik és hozzájárulnak a megoldáshoz. Nagyon egyetértek azzal is, azzal a svéd állásponttal, hogy a lehetőségre fektessük a hangsúlyt. Ugyanis eddig a pánikra és a költségre koncentráltunk, klímaváltozás költségeire, megpróbáljuk a narratívát megváltoztatni, pozitívvá tenni, és azt kidomborítani, hogy nagyon nagy lehetőségeket is tartogat ez, Például az energiaszegénység is felszámolható ennek révén. Kedves kollégák, mondja az elnök, hamarosan következik a szavazás, ennek megfelelően érkeznek a képviselők, és mégis arra kérném önöket, hogy addig, amíg Figueres asszony beszél, addig kérem, hogy csendben legyenek, mert nagyon sokunkat érdekel az, amit Figueres asszony mondani szándékozik. Be tudom fejezni hamarosan, elnök úr. 2050-es célok valóban az IPCC eh, nagyon egyértelmű a 2050-es globális célok vonatkozásában, eh, megint csak differenciálva a fejlődött és a fejlett országok, a fejlett és a fejlődő országok között. 2050 eh, és a, az, egy, az egy fontos célkitűzés, tehát ezen túl meg kell nézni azt is, hogy a a szénneutralitás, a, a klímaneutralitástól miben fér, miben tér el, tehát itt a definíciók eltérnek. Ehm, a 2070-re e, szeretnénk elérni a klímaneutralitást, klímasemlegességet. Két dolog, a szabályok betartatása, ez a monitorozó és igazoló folyamat része, e, amely most e, alakul ki, ez nagy vita tárgya, ugyanakkor itt a kormányok elszámoltathatóak lesznek egymás által, és lehetőséget biztosít az NGO-k számára is, hogy elszámoltathassák a kormányokat a vállalásaikhoz mérve. E, itt aláhúznám a nem kormányzati szervezetek szerepét, nagyon fontos szerepet játszanak. Ennek nem örültek egyes országok, de az elmúlt 12-18 hónapban komoly haladást értünk el, és azt gondolom, hogy Párizsban megkoronázzuk majd ezt a folyamatot. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm Figueres asszonynak, és azt hiszem, hogy az egész szakbizottság nevében sok sikert kívánhatok önnek az elkövetkezendő hónapok tárgyalás sorozatára. És hát én nagyon szívesen megkérném önt, és hát én megkértem önt arra, hogy próbáljon válaszolni minden kérdésre, úgyhogy betartja a 11 perces határidőt, és ön ezt megtette, ez fantasztikus. Most kettő perces szünetet tartunk, és kettő percen belül kezdjük a szavazást. Köszönöm. Okay, dear colleagues, we start. Kedves kollégák, akkor elkezdjük a szavazást. Az első téma a 106-os szabály, tehát uh, itt a glifozát moratóriuma, tehát itt eh, van egy 20, per, 20 másodperces lehetőség egy hozzászólásra, Herbrandi úr beszélhet, elnök úr. Itt igazából a jelen helyzetben nem érzezzük túl jól magunkat, ami a glifoszátot ismeri. A bizottság azt mondja, hogy a moratóriumnak vége van az év végén, tehát a késlekedéseket nehéz itt elfogadni, viszont a glizofát jövőbeli felhasználása pedig attól függ, hogy milyenek lesznek a tanulmányok. Tehát ez egy ilyen 22-es csapdája. Tehát, hogyha a bizottság még hat további hónapot kap, akkor mi nem fogunk további késlekedést itt engedélyezni. Köszönöm, Herbrandi úr. A GUE is jelezte igényét, Konyecsná asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy megkérjem önöket, hogy név szerint szavazunk erről az állásfoglalásról. Úgy gondolom, hogy nem kell külön elmondanom, hogy miért számos kolléga nem írta alá, mert nem voltak itt, azonban mindenképpen tisztességes lenne, hogyha egy ilyen fontos témában tényleg megnézhetnénk, hogy mekkora a támogatás, hogy igazából ne rejtsék el magukat a frakciójuk véleménye mögött. Igen, tehát itt egy, a tagok egy negyedére van szükség, hogy szavazzunk a név szerinti szavazásról, elektronikusan szeretnék szavazni arról, hogy szeretne-e itt név szerinti szavazást. Tehát a GUE felvetette a név szerinti szavazást, ki támogatja. Aki támogatja, igennel szavazzon. Okay, everybody. Mindenki szavazott? Akkor uh, zárom a szavazást. Elutasítva. Tehát uh, több, mint a szak bizottság egyen negyede támogatta ezt a kérést, tehát akkor itt a glifozit ügyben név szerinti szavazás lesz. Most akkor Itt a indítványról szavazunk, elektronikusan név szerint kérem szavazzanak. Megnyitom a szavazást. Everybody has voted. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. Elutasítva. Köszönöm szépen. Akkor áttérünk a következő témára. Ez a nem közúti mozgó gépek és berendezések belső égési motorjainak kibocsátási határértékei és típus jóváhagyása. Tehát akkor elkezdjük a szavazást. Van egy bejelentésem. A 68-as módosító van egy kis hiba csúszott, tehát itt a hármas kompromisszumot támogatja a bizottság, tehát akkor a 68-as módosítóról nem szavazunk, hiba csúszott bele, a hármas kompromisszumot elfogadtuk, de a 68-asról szavaznunk kell. Tehát akkor kezdjük a szavazást. Egyes cikk a 80-as EK úr részéről. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. 81-es módosító, ez nyelvi, erről nem szavazunk, 82-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Akkor ezt elektronikusan ellenőrizzük, tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. Elutasítva. 83-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 84-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 86-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 88-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 89-es. Visszavonták. 90-es módosító. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elutasítva. A 4-es mellett. Ellene? Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Akkor megnyitom az elektronikus szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 92-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös módosító. Együtt a 91-essel, azonosak mellette. Ja, bocsánat, bocsánat, okafogyott. Ezt majd meg kell tanulnom ezt a munkát a 39-es és a 34-es az azonos, 93-as, 94-es, bocsánat. Javulok, megjavulok, megígérem. Akkor a 93-as és a 94-es azonos módosítók ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 95-ös mellett elutasításra került, elutasították. Tehát ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. A 6-os és az Inko 9-es együtt szavazunk. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 96-os mellett ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A 96-osról szavazunk, zárom a szavazást. Elutasítva. 97-es. És a 98-as blokkban mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 99-es visszavonták, 102-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 102-esről, akkor zárom a szavazást, Na, érdemes volt. 34-33 ellenében elfogadtuk a százas módosító mellett. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk. Tehát a százas módosító. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Ugyanazzal az eredménnyel. Az ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 9-es és a 110-es azonos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 111-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 10-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. A hatos kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az IMCO 15-ös mellett ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük elektronikusan az IMCO 15-öt. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Száztizenötös mellett. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, ismét elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Az IMCO 16-os mellett a 115-öst elutasítottuk. Tehát most az IMCO 16-osról szavazunk mellette. IMCO 16-os. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. IMCO 17-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Imkó 18-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 116-os mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. A 117-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 118-as mellett ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 118-asról. Zárom a szavazást. Elutasítva hetes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük. 12-es elektronikusan megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Igazam volt. 13-as módosító, de készfeltevéssel és igazi készfeltevéssel. Tehát a 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 126-os mellett ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 127-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, ja, ellenőrizzük. 127-es bocsánat, az igen 127-es. Elektronikusan. Zárom a szavazást. Elutasítva. 128-os. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. Ellenőrizzük, jó? A 128-as elektronikusan megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Ó, elutasítva. ...129-es és az IMQ 19-es azonosak mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 130 mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük, ellenőrizzük. A 130-asat elektronikusan, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Igen, elutasítva. Na majd meglátjuk a jövőben. 131-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 132-es mellett? Ellene? tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük, jó? 132 elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 133-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 134-es, nincs szavazás, 135-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 136-os, imkó 20-as, tehát mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Eléggé nyilvánvaló volt. Tehát az IMCO 20-as elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. A 14-es módosító mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös módosító mellett. Ellene. A tizen, de szavazunk a 15-ösről. Igen, szavazunk a 15-ösről. Tehát a 14-est elfogadtuk, tehát akkor most a 15-ös módosítóról szavazunk. Ismét a 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imkó 21-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 149-es, 52-es, 137-es, 138-es, 139-es, 140, 156-os és a 157-es. Ezekről blokkban szavazunk. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. A 8-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as és az Inkó 23-as azonosak mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imko 24-es mellett, ellene, tartózkodás, akkor ezt ellenőrizzük az IMCO 24-es elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 19-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 161-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 162 mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Az IMCO 25-ös mellett, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadtuk, de nézzük meg. Tehát az IMCO 25-ös elektronikusan. Zárom a szavazást? Elutasítva. A 163-as mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük ismét. 163-as. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 164-es és a 165-ös azonosak tehát együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 20-as és az IMCO 26-os blogban együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 21-es, a 21-es módosító mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 22-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 166-os módosító mellett, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, a 166-os. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 23-as módosító mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 167-es módosító mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, 167-es. Zárom a szavazást. Elutasítva. Elutasítva. A legfontosabb pillanat. Megérkezett az elnök. Jó. es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 167-es elektronikusan, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, tehát egy, a nép, néppártnál egyel több van, Rendben. Zárom a szavazást. Elutasítva. 24-es módosító, és az IMCO 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 169-es, 25-ös és az IMCO 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szavazzunk kell. 8-as módosító, a 103-as, 104-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az IMCO 32-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 171-es mellett, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, 171-est elektronikusan megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Hmm, éppen, hogy de elfogadtuk. Az IMCO 33-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 26-os és Imco 34-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 172-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. A 27-es, 173-as és az IMCO 35-ös azonosak mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 174-es és a 175-ös blokkban szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 176-os mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. Imkó 36-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Imkó 36-os elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát ide jöhetnek, és legyenek a szemeim. A tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. es módosító és IMCO 38-as azonosak mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 101-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Az imko 10-es. Imkó 10-es mellett? Ellene? Tartózkodás. Elutasítva. 192-es mellett? ellene, tartózkodás elutasítva. 195-ös. Ellenőrizzük. Tehát 192-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 195-ös mellett. Ellene tartózkodás. Úgy vélem, hogy elfogadjuk, de 195-öst megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 196-os, 197-es és 198-as blokkban szavazunk mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 199 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 200-as módosító, 201-es, 205-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 202, 203, 204-es és IMCO 39-es. Azonosak. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva, úgy gondolom. De ellenőrizzük, mielőtt Gardini asszony közbeszól, tehát ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elutasítva. 206-os, 207-es, 208-as és az IMCO 40-es együtt. Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 209-es módosító mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva. 30-as módosító mellette emeljék fel a kezüket ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 30-ast, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem volt egyértelmű számomra. Valaminek meg kellett változnia. Jó. Az 57-es cikk egy szóbeli módosító, tehát ha valakinek kifogása van, ha nincs kifogás, akkor szavazunk a szóbeli módosítóról, ki van mellette, ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 213-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 214-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellett. Ellene. Tartózkodás. ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, de azért a 14-est ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. De azért jobb ellenőrizni. 15-ös kompromisszum mellett. Ellene. Tartózkodás Igen, ugyanaz a többség, mint az előbb, elfogadtuk. De ellenőrizzük, hogyha óhajtják. 15-ös kompromisszum, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 225-ös kompromisszum, ö, módosító mellett. Of course. Ah, de de Persze módosító. De hát azért ennyi kompromissz, 200 kompromisszum nincs, tehát módosító. Tehát 225-ös módosító, Kájnen asszony mellette. Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük? Tehát nem kompromisszum, hanem módosító. 225-ös mellett. Megnyitom az elektronikus szavazást. Megnyitom az elektronikus szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 13-as kompromisszum mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 231-es módosító mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. 232-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 230 mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 230-as Kádenbach asszony módosítója elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 16-os kompromisszum, megnyitom a szavazást, 16-os kompromisszum. Zárom a szavazást. Elutasítva. tehát elutasítottuk, és akkor így az egyéni módosítókra is szavazunk. 234-es, IMCO 43-as együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük, jó? Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. ezúttal. 236-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 41-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, 41-es. Megnyitom a szavazást, Zárom a szavazást. Elutasítva. 235-ös módosító. Mellett? Ellene? Tartózkodás. Elutasítva. A 17-es kompromisszum mellett Ellene? Tartózkodás. Elutasítva. de inkább ellenőrizzük. Tehát a 17-es kompromisszum. Vote is closed. Záró a szavazást. Rejected. I was right. Igen. Tehát elég nyilvánvaló. Tehát akkor itt az egyéni módosítókról is szavaznunk kell, tehát a 240-es és az IMCO 44-es együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 42 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 239-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 238-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 18-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elutasítva. Tehát akkor itt szavazunk a módosítókról 237-es mellett blogban, blogban. 237-es, 241-es és a 266-os mellette. Ellene? Tartózkodás. Elutasítva. 242-es mellett. Ellene? Tartózkodás. Elutasítva. 243-as mellett. Ellene? Tartózkodás. Elutasítva. 244-es mellett. Ellene? Tartózkodás Elutasítva. 244-es, ellenőrizzük, elektronikusan megnyitom. Closed. Tehát most zárom az elektronikus szavazást, és elutasítottuk a 245-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. Tehát ez a 248-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellett ellene ellenőrizzük a 247-est. Vote is closed. Rejected. 246. 246-os mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 249-es, 250-es, 251-es, 252-es, 253, 254, 255, 256 és a 257-es tehát a 256-os itt az utolsó blokkban, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 257-es mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 257-es. Vote is closed. Zárom a szavazást. Elutasítva. 258-as és a 259-es mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. Tehát a 258-259-est. Zárom a szavazást. Rejected. Elutasítva. 260-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 261-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 262-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 263-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 264-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 265-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. A 43-as és a 268-as együtt mellette ellene tartózkodás elutasítva. 269-es mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 267-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 44-es és a 270-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 271-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 2072 es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ájtóz. Jönnek a preambulum bekezdések, illetve hivatkozások 45-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. A négyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók el, elfogadva. 48-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Imkó 2 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 211 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 53 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 54 három részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük elektronikus úton, második részét a módosítónak az 54-esnek lehet szavazni. Lezárom a szavazást, elutasítva. És a harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 55-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, ezt is ellenőrizzük géppel, lehet szavazni, 55-ös módosítóról. Lezárom a szavazást, ezt elutasítottuk. 56-os és IMCO 3, nem bocsánat, külön, mert az 56-osról külön szavazunk, ki van mellette, ellene, most, illetve e, ellene most, tartózkodók, ez nem egyértelmű számomra, tehát ellenőrző szavazást kérek az 56-os módosítóról. Lezárom a szavazást ezt elutasítottuk. Imkó 3 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 57-es módosító mellette ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizzük. Tehát 57-es closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. De eléggé szoros volt ez. Nem könnyű e, szemmel megnézni. Ő kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 59-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 60-as módosító mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg. Szerintem ez is elég szoros lesz. Vote is closed. Zárom a szavazást. Elutasítva. Hármas kompromisszum mellette. Eleve. Elfogadtuk. 61-es kiesik. 62-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Okay, yeah, so now we come to amendment 68. 68-as következik, erről szavaznunk kell, mellette ellene tartózkodók, ezt is géppel ellenőriznünk kell, ezért meg is nyitom, lehet szavazni 68-as módosítóról. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 70-es módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodók, megint ellenőriznünk kell. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 71-es mellette ellene tartózkodók. Szerintem elutasítottuk. 72-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 74 mellette, ellene, tartózkodók, elfogad, elutasítva, e, Imkó 4 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egyes módosító és 76-os mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 78-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. Imkó 6 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes módosító mellette tartózkodók elfogadtuk. És végezetül a végszavazás következik a módosított szövegről, mégpedig géppel. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a jogalkotási szövegváltozatról, illetve vázlat, tervezetéről szavazunk. Megint csak géppel megnyitom a szavazást. Jogalkotási állásfoglalás tervezet. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most az intézmény közi tárgyalások megnyitásáról szavazunk géppel. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok a raportőrnek. Most Átadom az elnöki széket Lavia úrnak, és köszönöm az együttműködést. Now we can uh, start to vote on... Uh, Akkor megkezdhetjük a szavazást a belet jelentésről az Európai Energia Unió felé címmel, és kezdjük az egyes kompromisszummal mellette, ellene, tartózkodás elfogadtok, hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most jönnek az a, most jön a 9-es módosító Gzib kollégától, mellette ellene tartózkodás el, elutasítottuk. Most jön a 12-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 22 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Most következik a kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, most az ötös kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ezután az 57-es módosító következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcvanas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 82 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 83 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 84 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 86 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadtuk. Most a 91-es jön Péter le mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 107 balász mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 108 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 108-ast. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most következik a 109-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 127-es mellette, Guteland Danspok mellette, ellene, tartózkodás, tartózkodás ellenőrizzük a 127-est. Mindenki szavazott? Lezárom. Oké. Okay. Approvato. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 137-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 141-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 144-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 146 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 148 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 147-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 145-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 149 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 150 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 151 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 152 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 153 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, 153. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Még nem. Lezárom. elfogadtuk. Jön a 154-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 155-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 156 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 157 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 158 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 159 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 170 Fjellner mellette ellene tartózkodás elutasítva, 171 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 171-est. 170-est. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 172. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 173 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 174 mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom, elfogadtuk. 175-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 177-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 178 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 180 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 191 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 193 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 196 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk egy szavazat többséggel. 197 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 198 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Elérkeztünk a vég szavazáshoz, az így módosított szövegről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Még nem? Te igen. Elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak akkor, és megköszönöm a munkát. Itt le is zárhatjuk az ülést, majd legközelebb szeptember 22-én találkozunk a Környezetvédelmi Bizottság következő ülésén. Io due cose sulla quelle cose colorate.